Good afternoon, dear colleagues. Jó napot, kedves kollégák! Kérem, foglaljanak helyet, hogy gyorsan haladhassunk a munkánkkal. Az alakuló ülést, a libbe alakuló ülését ezzel megnyitom. Valamennyien tudják, hogy a mai ülés célja, hogy megalakuljon a szakbizottság elnöksége egy elnök és négy alelnök megválasztásával a 191. cikk alapján az eljárási szabályzatból. A következő módon járunk el. Először az elnököt, utána az alelnöket választjuk meg, és a titkár már rámutatott arra, hogy szavazóképesek vagyunk, több mint 15-en vannak jelen. Ezzel közvetlenül felszólítom önöket, hogy nevezzék meg az elnök jelölteket. A frakciónk nevében van egy jelöltünk, Juan Fernando López Aquilar, és ezért javasolom. Köszönöm szépen, Kinga. Akkor López Aligiár úrhoz fordulok, elfogadja a jelölést. Köszönöm szépen, láthatóan elfogadta. Hallottak van-e valakinek ellenvetése, vagy más jelöltje, akkor azt javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg az elnökünket. Congratulations, dear colleague, and please take. Jó, kedves kolléga, köszönöm szépen, és foglalj el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 Good afternoon. Honor... Jó napot, igen tisztelt bizottsági tagok. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy elnök lehetek továbbra is a Libe Bizottságnak. Ez volt az első választásom, amikor itt bekerültem a parlamentbe, és őszintén el kell, hogy mondjam, az alkotmányos és az európai jog professzoraként kerültem be ide, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az országomat, Spanyolországot szolgálhattam igazságügyi miniszterként annak idején, a kormány tagjaként, tehát, és az volt a benyomásom, hogy tudok bizonyos dolgokat az Európai Parlamentről, de ebben tévedtem, azt kell, hogy mondjam. Meg kell, hogy mondjam őszintén, nagyon sokat tanultam, megtanultam, hogy miről szól az Európai Parlament az elmúlt két és fél évben. És nagyon örültem, nagy megtiszteltetés volt, hogy ezt a tapasztalatot megoszthattam önökkel, a LIBE szakbizottság tagjaival hálás is vagyok egyben. Szeretném kifejezni, hogy milyen hálás vagyok valamennyiüknek. A megértésüket köszönöm, az elnézésüket néha, hogy megbocsátanak. És ha voltak események, vagy egyéb esem, fellépések, és azt hiszem nagyszerű munkát végeztünk, nagyszerű menetrendet, napirendet alakítottunk ki itt az Európai Parlamentben, ebben a ciklusban. Eljöttünk ide, bekerültünk ide, aztán megszületett a Lisszaboni szerződés, pontosabban hatályba lépett, és természetesen óriási feladatok vártak ránk. A svéd elnökség alatt a Stockholmi programot fogadták el, aztán ez a spanyol elnökség alatt a végrehajtás került szóba. Utána óriási munka hárult ránk, ezt valamennyien tudják, és azt gondolom, ez nagyon sok időnket vette igénybe, óriási kihívást jelentett ez a munka, de azt gondolom, hogy összességében nagyon pozitív dolog, hogy az Európai Parlamentet szolgálhatjuk ebben a szakbizottságban. Azt hiszem ez a legaktívabb szakbizottság az egész parlamentben, és a legkeményebb munkát mi végezzük az összes jogalkotó szakbizottság közül tehát ez egy óriási lehetőség, és személyesen nekem, hogy még jobban dolgozzak egy második ciklusban, az önök segítségével jó teljesítményt nyújtsak, az önök megértésével, és persze ez hozzátartozik, hogy valamennyiükkel együttműködjek. Én az elmúlt hónapban is foglalkoztunk a menekülcsomaggal, némileg késik, de folytatjuk a munkát rajta az együttműködés, az igazságügyi együttműködési csomag, amin dolgoztunk a lengyel elnökség alatt, és a Dán elnökség alatt is mindent elkövetünk majd, hogy sőt, később a ciprusi elnökség alatt is, hogy haladjunk ebben a munkában. Köszönöm szépen, tehát még egyszer a bizalmat, amelyet nyújtottak nekem, hogy esélyt kaptam arra, hogy továbbra is elnökölhetem ezt a szakbizottságot a képességeim legjavát nyújtva. Miután ezt elmondtam, köszönöm szépen, még egyszer lerövidítve, egyben összefoglalva azt mondani, hogy köszönöm. Most pedig folytatjuk azzal, hogy megválasztjuk az alelnököket itt a LIBE szakbizottságban. Méghozzá Arról van szó, hogy négy, maximum négy alelnököt választunk, tegyenek javaslatot alelnökökre, négy alelnökre van lehetőség, egy első, egy második, egy harmadik és egy negyedik alelnök az, akit meg kell választani. Utána a potenciális jelölteket megkérdezzük, hogy elfogadják a jelölést Buzutil úr, van-e más? Elnök úr, azzal kezdem, hogy gratulálni szeretnék önnek az újbóli megválasztásához, és a lehető legnagyobb sikert kívánom a következő két és fél évben, hogy egy jó és még erősebb együttműködés alakuljon ki. Ezt a néppárt nevében is mondom. A frakcióm nevében pedig barátomat, kollégámat, Gál Kingát szeretném javasolni alelnöknek. Köszönöm. Egyéb jelölés, hedasszony? Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni önnek. A, a szocialisták frakció Gönc Kingára tesz javaslatot alelnökként. Köszönöm. Akkor a második jelölés. Teverasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Reméljük, jól tudunk együttműködni. Gratulálni is szeretnék az újbali megválasztásához, a második mandátumhoz, az ALDE nevében. Sophie Infeltre teszek javaslatot a lelnökként itt a szakbizottságban. Köszönöm. Tehát ez a harmadik jelölésünk, Infelt asszony. Buzutil úr újra jelentkezik. Elnök úr, a harmadik alelnökre teszek javaslatot, Renate Weber, azt hiszem a negyedikre utalt, a harmadikra jelölni szeretném Salvatore Iaconino kollégámat. Okay. Okay. Then, according to the... Akkor pedig a a szakbizottság és a parlament szabályai értelmében a következő módon működik. Az első alelnök, Gál kolléganő, a második alelnök lenne Infelt, a harmadik alelnök Jakolino kolléga, a negyedik pedig Gönc kolléga. Egyetértünk ezzel? ezzel az eljárással, ezzel a sorrenddel? Ez volt a jelenlegi helyzet, amire javaslatot tettek. Ez volt a helyzet eddig is. És és úgy gondolom, hogy szavazzunk erről is. Most felteszem a kérdést igazából, hogy közfelkiáltással folytassuk-e a szavazást, van-e kifogás? Konszenzus alakult ki ezzel kapcsolatban, tehát hogy ezt a csomagot így el tudjuk fogadni, valamennyire egyetértenek, akkor egyetértünk, hogy közfelkiáltással elfogadták. Borgeci úr. Csak jegyzőkönyvbe szeretném mondani, hogy tartózkodtam. Jó, rendben. Egyébként pedig egyhangú eredmény alakult ki. Köszönöm, és gratulálni szeretnék a négy megválasztott alelnöknek. A folytatjuk a munkát. Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor a következő ülés pontja január 25-e 9 órakor 12.30-ig fog tartani, és 15 órakor kezdődik a következő 18.30-ig tart itt Brüsszelben, sőt 26-án 9-kor folytatjuk a munkát 12.30-ig. Addig is köszönöm szépen valamennyiüknek.